Señorías. Rendben, tisztelt képviselők! Ezzel a napirendet kimerítettük, a mai jegyzőkönyvet pedig a következő ülésszak elején bocsátjuk majd megfontolásra, hogy jóvá hagyjuk, és most ezennel berekeztem az ülést. Berekeztem az ülést.